hozzá, és ne fogadják el a módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Ezzel a vita lezárult, és a szavazás majd a vita végén kerül sorra. Következő napi rendpontunk a bizottság nyilatkozata a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról szóló folyó tárgyalásokról. A napirend, ahogy az elfogadásra került, nem teszi lehetővé a catch tehát a spontán hozzászólásokat. Azonban, hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javasolnám, hogyha a felszólaló listán szereplők betartják a felszólalási időt, és még marad időnk, akkor egy rövid, spontán felszólalási lehetőséget is adok. Van-e ellenvetés? A bizottság részéről 5 percben Dügücht biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház! Köszönöm, hogy ismételten alkalmat adnak, hogy tárgyaljak önökről az akta tárgyalások kérdéseiről. E tekintetben emlékeztetni szeretnék e, tárgyalások kereteire. Az akta egy olyan megállapodás, ami fontos lesz, hogy megőrizzük az Európai Unió versenyképességét a világpiacon. Azaz, hogyha versenyképes gazdaság akarunk lenni, akkor a kreativitásra, újításra kell építenünk ez egy komparatív előny az Unió számára a világpiacon. Biztosítanunk kell következésképpen, hogy a fő exportpiacainkon védve legyenek termékeink. Ez pedig az európai állampolgároknak is fontos. Nem csak a munkahelyek megtartása, hanem az egészségvédelme is ezért kiegyensúlyozott és hatékony szabályozásra van szükség, ez meghaladja a jelenlegi VTO szabályozásokat. Ez a fő célja a, ezen tárgyalásoknak, amivel gondolom mindenki egyetért. A múlt hónapban a főbb elveket felvázoltuk, amelyek alapján a bizottság részt vesz ezen tárgyalásokban. Én vállaltam a kötelezettséget, hogy a parlamentnek biztosítom az átláthatóságot ezen tárgyalásokról. A ter- szöveg tervezet a március óta folyók tárgyalások eredményeként alakult ki, és ez, ezeket az elveket figyelembe veszi. Emlékeztetni szeretnék az elvekre. Az aktának a célja az, hogy a nagy mértékű szellemi termékhamisításokat akadályozza meg, amikor ezek kereskedelmi a, érdekeket sértenek. Nem kerülnek ellenőrzésre az utazóknak a saját számítógépeik például. Vannak a hogyha valakinek kétsége lenne ezzel kapcsolatban, akkor szeretném hallani az érveit. A második dolog az akta csak a jelenlegi szellemi tulajdonszabályokra betartatására vonatkozik minimális szabályokat határoz meg, hogy hogyan lehet a bíróság előtt érvényesíteni a jogokat. Például az akta biztosítani fogja azt, hogy az európai divattervezők, gépkocsi tervezők és egyebek megőrizhessék a jogaikat a szemben a hamisítással, és ne hamisíthassák termékeiket Európán kívül. Továbbá az aktának figyelembe kell venni az Európai Uniós ákikat, Európai Uniós vívmányokat is, az Európai telekom kereteket, illetve az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályokat, és az adatvédelmi és magánéletvédelméről szóló szabályokat is. Tehát ez nem egy olyan szabályozás, ami a kiskapun próbál újabb szabályokat behozni az egyik leghatékonyabb szabályozás, és hogyha más országok is elfogadják, akkor ez mindenképpen segít előrelépni. Negyedik dolog, hogy az akta nem szabad, hogy az a generikus gyógyszerekhez való jutást korlátozza fontos, hogy az akta ne lehessen alapja a generikus gyógyszerkereskedelem akadályozásának a TRIPS és a 2001-es közegészségügyi nyilatkozatokat is figyelembe veti. A legfontosabb, hogy a gyógyszerhez való jutást ne korlátozza ezzel, meg minden egyes tárgyalási forduló után tájékoztatjuk az Európai Parlamentet, ezt eddig is így tettük, és a jövőben is így lesz a keretmegállapodás keretében a szövegtervezetet is tudomására hozzuk a parlamentnek. A tizedik akta tárgyalások fordulója Washingtonban zajlott le augusztus hónapban. A különböző vám és egyéb területeken is történtek lelépések, azonban még nem kellő a rugalmasság, és vannak kényesebb kérdések, amikkel nehéz foglalkozniuk a feleknek. Vannak a horizontális és az általános fejezetek, a preambulumok, a nemzetközi együttműködés intézményi rendelkezések, amelyek azonban már szinte lezárásra kerültek. Az e-, utolsó két fordulóban további lépés történt a konszenzus irányába, és valamennyi a legkisebb közös nevező alapján történhet a megegyezés ezekben a kérdésekben, ami valamennyi akta résztvevőnek fontos. Az ambíciók és a hatékonyság fontos. Ami a digitális környezetet illeti, az egyik legfontosabb, és ugyanakkor a leginnovatív fejezete is az aktának. Itt egy jelentős visszalépés történt a legutóbbi fordulón, ahol a közös felelősség kérdése vetődött fel az internet szolgáltatók részére. Ugyanez a helyzet a vámra vonatkozó fejezetekkel is. Vannak felek, akik a tranzitot is és a vám intézkedéseikkel kívánják ellenőrizni az áru hamisítást, azonban ez akadályozhatja a keresetet, ke- kereskedelmet. Fontos az Unió számára azt pontosan tudni, hogy mely termékekre fog kiterül, kiterjedni ez a megállapodás a földrajzi megnevezések ilyet is hamisítják, és ezekre is ki kell, hogy terjedjen a szabályozás. A probléma az az, hogy több partnerünk is csak a copyrightot és a trademarkot, tehát a kereskedelmi védjegyeket kívánja védelmezni és eh, nem eh, tartják kívánatosnak az uniós megközelítést. A hónap végén, eh, szeptember 21-től lesznek további tárgyalások, a végkifejlethez közelednek a tárgyalások, és még fontos e témákról kell tárgyalni a tokiói fordulóban fontos, hogy ne éljen vissza, ne történjen visszaélése az európai szellemi termékekkel, és az akta e tekintetben tud jelentős hozzájárulást adni. Ezért én elkötelezett vagyok a tárgyalások mellett. Mindazonáltal, hogyha az végén a olyan ö, szerződés alakulnak ki, ami az uniónak a céljait nem segít elérni, illetve első és másodosztályú szellemi termékek lennek, akkor részvételünket felül kell vizsgálni ebben a ö, mm. megállapodásban. Köszönöm szépen. Nos, a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. Először Kaspári úr három percben. Tisztelt kollégák! 168 millió terméket, és ezek közül 20 millió veszélyes terméket foglaltak az EU határain, és Kína és India a fekete bárány a legtöbb gyógyszer, hamisított gyógyszerrel. Súlyos károkat szenvedett től az európai gazdaság, és a vevőket is sok kár érít, a gyógyszerekre gondolva, amikor végül is lázcsillapított adnak a szülők, és meghal a gyerek, mert hamisított volt a gyógyszer. Mindenképpen foglalkozunk el, meg kell oldanunk tehát ezt a problémát. Az Európai Unió számára termékhamisítás központi kérdés. Az ipart és a fogyasztókat védenünk kell globális szinten is, az egészségükre káros termékektől is meg kell akadályoznunk, hogy összességeket szenvedjenek el a tisztességes vállalatok. A termékhamisítás elleni egyezmény egy fontos lépés lehet a termékhamisítás kalózkodás elleni küzdelemben. Ez az egyezmény nem lehet az egyedüli megoldás a hamisítás ellen, de legalábbis itt van az első nemzetközi egyezmény előttünk, néhány állam itt eh, részt vállal ebben a küzdelemben, a hamisítás elleni küzdelemben, és jó lenne, hogyha minél több állam végre beszállna ebbe. A frakciónk üdvözli a jó együttműködést a bizottság és a parlament között a tavaszi állásfoglalásunk óta, és, eh, és sajnáljuk, hogy ez a parlament ez kellett, hogy kerüljön. De a bizottság beszámolói alapján azonban az elmúlt, az elmúlt hónapokban képet tudunk alkotni a tárgyalásokról, és gratulálok a tárgyalások vezetőjének az elért eredményekhez egyre nehezebb negatív pontokat találni az egyezményben. A határellenőrzési intézkedések kérdése, a szabadalom ö, sértés, a generikus ö, gyógyszerek problémája most már nem szerepel a problémák között az internet szolgáltató kötelező felelőssége sem, úgy tűnt, hogy mindenki megegyezésre jutott, és a jó irányba haladunk. De szeretném felhívni a bizottságot arra, hogy maradjon továbbra is kemény, és képviselje keményen az unió érdekeit. A szabadalmi jogok, a földrajzi eredete megjelölés és a magánjogi, polgári jogi érdek érvényesítés, kérdésítését is be kell vonni az egyezménybe. A tiroli sajt, illetve a pesgők ugye olyan-olyan fontos, mint más termékek. Az új-zélandi forduló után kiderült, hogy az átláthatóság milyen előnyös, és mennyire csökkenti a kritikát. Felhívom a bizottságot arra, hogy továbbra is tegye meg mindent, hogy aláírásra kerülessen az egyezmény. Sok sikert kívánok a következő japán fordulóhoz, és várjuk majd a részletes beszámolót a tárgyalási forduló után. Ezt követően nyugodtan a szöveg alapján megvizsgáljuk az egyezmény szövegét, és eldöntjük, hogy hozzájárulunk-e a ratifikáláshoz. Sok sikert kívánok! Következőben a szociálisták és demokraták képviseletében Ali úr. Kettő percben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, biztos úr, ön megnyugtató szavakat mondott, de továbbra is úgy vélem, hogy azok az aggodalmak, amelyek felmerültek az aktával kapcsolatban a képviselők között, azért nem teljesen alaptalanok. Márciusban nagy többséggel elfogadtunk egy állásfoglalást, és arról van szó, hogy a tárgyalás szövegét közé kívánják tenni. Ön is hozzászólt ehhez, és azt mondta ön is, hogy az aki kommunitet meg kell védeni. A generikus gyógyszerek kerültek szóba természetesen, a földrajzi eredetvédelem és az alapjogok kérdése fontos, hogy a parlamenti vitát bővítse az a, és ami itt elhangzik. Tegnap az unióról szóló vitán nagyon sokan elmondták, hogy mi parlamenti képviselők vagyunk az állampolgárok szóvivői, és a bizottság így esetleg fontos, konfrontálódhat a parlamenttel. Tisztelt biztos úr, kérem, hogy először is vegye úgy, hogy azok a képviselők, akik itt vannak, azok nem ellentmondó felekként ülnek itt, hanem partnerként. Nem szabad, hogy ez a partnerség ugyanakkor bezárjon minket a bizalmasság keretei közé. Most zárt ülésen kapjuk meg utolsó válasz részét kapjuk meg a szövegnek, ugyanakkor nem szabad bármit is mondanunk erről, miközben a feladatunk az az lenne, hogy ezt megértessük, felhívjuk a figyelmet. Tehát fontos, hogy a viták átláthatósága az inkább bővíti az önök munkáját, mint hogy a sértené a bizalmasságot. Már kezdem megismerni ezeket az eljárásokat. El szeretném elmondani az aggodalmaimat. A gyógyszerekhez való hozzáférés, ön azt mondja, hogy az egyik legfontosabb kérdés, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezen gyógyszereknek a termékét, szabad forgalmazását ne akadályozza. Felvetem itten, a, hogy miért kell akkor a szabadalmakat ebbe az egyezménybe belevenni. Lehet az aktát a szabadalom birtokosainak a védelmére akarjuk akarjuk összehozni, ne keverjük össze a, a hamisított gyógyszereket és a generikus gyógyszereket fontos ez a kontextus, és fontos, hogy megfelelő egyensúly alakuljon ki a felhasználók és a jogtulajdonosokkal. És itt utalnék a TRIPS egyezményre. Egyetértek azzal, amit az internetről mondott, és eh, nagyon bízom abban, hogy az akta nem fogja gyengíteni az európai álláspontot, ami egyértelműen kifejtése került az elektronikus kereskedelmi irányelvben. Nyilvánvalóan eh, eh, fontosak ezek a kérdések, és szeretném, hogyha ez a vita oda vezetne, hogy több információt kapnának állampolgárok is erről a megállapodásról. Számomra fontos az ő védelmük és alapjogaik védelme, ezért azt várom öntől, hogy vegye figyelembe a tárgyalások során azokat a kérdéseket is, amiket a parlamentek vetnek fel, továbbá tartsa be azt a kötelezettségét, vállalását, hogy a szöveget nyilvánosságra hozza a tárgyalások lezárultával azonnal, független attól, hogy ez Japánban vagy hol lesz. Továbbá várunk egy állásfoglalást, és mindenképpen mielőtt bármi aláírásra kerülne az aktával, szeretném, hogyha mi véleményünket is figyelembe venni, még akkor is, hogyha ez újabb tárgyalásokat jelent. Rinaldi úr a liberálisok nevében acta est Kedves kollégák, elnök úr, biztos úr, az akta, mint már elhangzott, ugye vége a komédiának. Gyakorlatilag nem sokára megszületik a következtetés, de tapsolnunk még nem kellene. Különböző döntések születtek meg, és tudjuk azt, hogy a hamisított termékek 64%-a Kínából érkezik, és Kína nem részese az aktának. Vagyis újra kell értékelni, hogy megéri ezt a játékot játszani. Ha nem jutunk tényleg komoly előnyökhöz, mint a biztos úr is mondta, akkor meg kell gondolni, hogy érdemese aláírni ezt. Természetesen még mindig vannak nehéz pontok, nem sokan, de egy néhány az internet, itt már sok minden történt ezt nagyra tartjuk, de nagyon óvatosak vagyunk a gyógyszerekhez való hozzáférés területén, ezt egyébként más kollégák is felvetették már. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem tudjuk, hogy a mik a generikus gyógyszerek, illetőleg mik a hamisítványok, és tényleg versenyképes módon hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő hozzáférést a gyógyszerekhez. Éppen a fejlődő országból érkezőköz, a TRIPS, a közegészség, a népegészségügy, stb ez a preambulumba bekerüljön az, az aktában, ez egy fontos kérdés, ami pedig a földrajzi eredetvédelmet illeti, eredet megjelölést illeti, ez egy paradox helyzet, hiszen a bejegyzett márkák nagyobb védelmet élveznének az egyes konkrét földrajzi megjelölésekhez képest. A TRIPS egyébként jó lenne, azt gondolom, hogy itt nem kéne visszatáncolnunk. Albrecht úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt annak örülök, hogy a 12-es számú írásos nyilatkozatot nagy szavazat többséggel elfogadta tegnap a parlament. Ez azt jelzi, hogy az Európai Parlament továbbra is támogatja a márciusi állásfoglalásának a szövegét. Az írásos nyilatkozatot kiegészítettük egy nagyon fontos ponttal. Nem akarjuk, hogy a szellemi tulajdon jogot eh, kiadjuk a magánszférába. A jogállamiság megköveteli, hogy az alapjog megsértését, ha ez az interneten keresztül is történik, az állam legitim képviselői eh, kezeljék, és eh, ekközben az alkotmány és az emberi jogi konvenció, valamint a Lisszaboni szerződés magas jogi normáit kell tiszteletben tartani. A jelenlegi akta egyezmény tervezetben a jogtulajdonosok magán karteljeit arra bátorítják, hogy az üzlet érdekeit saját maguk érvényesítsék. Ezt nem szabad megtennünk a, majdnem a szerződés szögésig megy el az EU bizottság a tárgyalások során. A parlament által kritizált intézkedést törölni, törlése után még pontatlanabbá vált a szöveg, és egyre valószínűtlenebb, hogy az EU a céljait eléri majd. Szerencsére az EU parlament fokozatos, folyamatos tiltakozása ezért eredményes is lehet. De ahhoz, hogy többséget kapjon az akta egyezmény ebben a házban, ahhoz még nagyon sokat kell megtenni, ez legkésőbb tegnap világossá kellett, hogy váljon. Köszönöm. Most pedig a konzervatív reformisták nevében Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Először is három dolgot szeretnék üdvözölni, ami elhangzott, hogy nem lesz új tulajdonjogról szóló törvény, nem hátsó ajtón való becsempészés történik, illetve az átláthatóság, amit ígért a bizottság. Úgy gondolom, hogy azt is értenünk kell, hogy mik a különbségek a digitális és a más egyéb világ között, amiről egyszer ezt mondta egy magazin fontos, hogy alacsonyabb áru feldolgozási lehetőségeket, digitális termékeket tudjunk termelni. Ezek lassan a nullához közeledő értékűek. Tehát az ipar panaszkodik, de meg kell érteniük, hogy új üzleti modell után kell nézniük, különösen a fonográf iparban. Ugyanakkor szerintem más a helyzet azokon a területeken, ahol gyártás folyik, és új termékeket készítenek, dolgoznak ki. Azt kell biztosítanunk, hogy az Unió ne a munkaerő árában legyen versenyképes, hanem akkor, amikor a kutatás és a tervezés területén lépünk fel. Vannak országok, amelyek milliárdokat, sőt, befektetnek új termékekbe, és ezeket a termékeket utána nem tudják megfelelően értékesíteni, mert a világ más részén hamisítványokkal helyettesítik mint például a smartphonok és egyebek. Ezekre nagyon vigyázzunk kell, hogy a befektetett milliók, milliárdok megfelelően megtérüljenek, és ne ö, kerüljenek kidobásra a hamisítás következtében. Tehát ismertenünk kell ezt a különbséget. Köszönöm. Scholz képviselő következik. Scholz úr, másfél percben. Elnök úr, képviselő, hölgyek és urak! Természetesen fontos, hogy megvédjük a feltalálókat a kalózoktól. Mindenek előtt kis és középvállalatokra vonatkozik ez a kérdés, azonban az, hogy a termék kalózkodást tudjuk-e korlátozni, hogyha egy országok egy kis csoportja ellapodik meg. Ezek az országok mindenek előtt a feltalálókat képviselik, nem a hamisítókat. Ez a VIPO keretet illeti. Egy új keretet kell megállapítani, és biztos úr az ön által ma elmondottak éppen ebbe az irányba mutatnak, és tudom, hogy a tárgyalók, a tanács és a bizottság részéről ismerik a dilemmát. A kiutat keresnek, és a vállalatoknak megfelelő keresetindítási jogokat akarnak biztosítani, hogy meg lehessen támadni. És az importőröket akarják felelősségre vonni, és persze a végfogyasztót is, mindjárt a határon egyébként, hogyha egy szerződő állam nem alkalmaz kivételt parties may exclude from border measures small quantities of goods of a non-confirmation nature tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban olyan helyzetet akarnak kialakítani, amely az importált árukra vonatkozik, és le lehet foglalni ezeket, sőt meg is lehet semmisíteni bírósági határozat alapján. Méghozzá oly módon, hogy a másik felet meg sem hallgatják. Egy hamis körfűrészállítmány esetében ez még megfelelőhet, de mondjuk mit csinálunk a szoftverekkel és egyéb termékekkel. Itt a nagy cégek, mint a Microsoft így közzé tehetik, vagy tönkretetik a kis cégeket, és egyébként a hatalmas ipar is beavatkozott a megállapodásba, nem csak a letöltéseket és a kópiákat akarják megtámadni, hanem más területeket is, és azt gondolom, hogy vannak, van haladás, és az Egyesült Államok az internet szolgáltatók felelősségét figyelmel kívül hagyták. Minden esetre azonban továbbra is vannak az aiding és a betting tekintetében, vagyis a segítségnyújtás, a támogatás tekintetében. És arról is szó van, hogy ügyfeleknek átadják az adatokat, amikor felmerül a szerzői jogvédelem sérelme. Azzal tisztában kell lenni, hogy az Egyesült Államokban úgy fogják fel az adatvédelmet, ahogyan mi ezt nem ismerjük. Mi a helyzet más területeken és más államokban? Az EU meglévő jogában nem avatkozhat be a megállapodás, és mindenképpen biztosítani kell az internet az adatvédelmet. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Speroni úr másfél percben az EFD képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök a tanács ezt belvitát felvetette, még akkor is, hogyha nehéz valamiről dolgoz, beszélni, hogyha nincsenek meg a megfelelő dokumentumok az interneten nincsen semmi, a parlamenti szolgálatok, amelyeket től kértünk, nem adtak semmit, és azt mondtak, hogy a, parla- a bizottság nem ö, a rendelkezésre a teljes szöveget következésképpen az általánosság szintjén tudunk csak hozzászólni. Mégis csak fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert az egész európai projektnek a része a termékeink védelmét érinti, következésképpen vállalatainkat és dolgozóinkat. Még akkor is, hogyha van bizonyos ellenállás, elsősorban a megfelelő szabályozás a márkáról, a védről és a termékekről fontos védelmeztük munkavállalóinkat, mert úgy tapasztaljuk, hogy itt egy tisztességtelen versenyről van valójában szó, olyan versenyről, ami a ö, dolgozók kizsákmányolásra épül, és ebben az esetben a hamisításra. Ezért fontos és célszerű küzdeni az ilyen típusú elfogadhatlan verseny ellen, éppen azért, hogy megvédjük azokat, akik Európában termelnek, akik dolgoznak, és akik a részvételükkel, intelligenciájukkal nagymértékben hozzájárulnak a kontinens fejlődéséhez. Köszönöm szépen. Köszönöm. És végezetül a függetlenek képviseletében Vertman asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, a tervezett akta nemzetközi egyezmény célja az, hogy a szellemi tulajdon jog védelmének az érdekében javulj, javítsa a jogsértésekkel kapcsolatos helyzetet. Nagyobb transzparenciára lenne ehhez szükség. Olyan intézkedések, amelyek csak felhigítják vagy gyengítik az EU adatvédelmi intézkedéseit, aránytalanok, hogyha a termék hamisítás, ez jogsértések elleni harcra gondolunk, és ezeket ezért nem tudjuk elfogadni. A bizottságot az EP felszólította arra, hogy becsülje meg, milyen hatásai lennének az egyezménynek. Sajnos erre még nem került sor. A szellemi tulajdon, szellemi tulajdon védelme minden kétségen felül rendkívül fontos, ugyanúgy, mint a magánszféra védelme és az adatvédelem. Péter Hustings mondta a következőt. Mivel a társadalom számára rendkívül fontosak a szellemi tulajdonjogok, ezeket védeni kell, de nem szabad az adatvédelmi és a magán élet szentségét érintő jogszabályt fölé helyezni ezeket. Tehát mind a két területet egyszerre kell védenünk. Köszönöm. Kedves kollégák! Nyolcan kérnek szót a KCDI eljárás keretében. Nagyon szigorú leszek, senkinek nem adok több időt, mert mindenkit meg akarunk hallgatni. Kastinger úr először másfél percben. Egy percben. Kastinger asszony, egy percben. Tisztelt kollégák! Bizonyos szabályok hatékony végrehajtása a kalaszkodás elleni fellépés területén és a szellemi tulajdon védelmében mindenképpen üdvözlendő. Sajnos a közvéleményben sokan nem tudják, mi a helyzet. Rendszeresen kapok e-maileket aggódó polgároktól, amelyek a transzparencia hiányára panaszkodtak az aktatárgyalások során, és úgy látják, hogy az akta beavatkozik a jogaikba. Mindenképpen felvilágosító munkát kell végeznünk, és rá kell mutatni, hogy nem az akta, hanem az EU közös joga adja a problémát időnként. Az Európai Bíróság 2009-es ítélete rámutat arra, hogy az internet szolgáltatók igenis felelősségre vonhatók, hogyha az ügyfeleik visszaélnek a helyzettel. Ez oda vezethet, hogy bizonyos polgárok hozzáférését korlátozzák a meglévő szerződések alapján. Tehát a probléma nem az akta, hanem az Európai Unión belül, belül létező szabályok alkotják, és ezek korlátozhatják a polgárok szabadságjogait. Köszönöm. Benova asszony. Köszönöm szépen, Tisztelt kollégák! Nagyon sok eh, hamisított eh, eh, kalóztermék bukkan termék bukan fel a világkereskedelemben, és ezek veszélyeztetik a nemzetközi gazdaság stabilitását, veszességeket okoznak eh, a vállalatoknak és a szellemi tulajdon, eh, jogok tulajdonosainak. Mindennek eredményeképpen Európában eh, munkahelyek szűnnek meg. Az akta több oldalú nemzetközi egyezmény lehet egy hatékony mechanizmus a hamisítás elleni fellépésben, de több kollégám is kihangsúlyozta, hogy szükség van az átláthatóságra ezzel az egyezménnyel kapcsolatban. Elengedhetetlenek tartom azt, hogy megteremtsük az egyensúlyt a e, jogtulajdonosok e, jogai, illetve a e, társadalmi szereplők magán szféráját illető jogai között. Sajter úr, egy percben. Végül is a kivétel a generikus gyógyszerkészítményekben nekem nem nagyon tetszik, mert vannak olyan problémák, amiket meg kellene oldani a tranzitországokban, a tömegtermelés eh, kérdése is eh, felvetődik. Tehát mindenképpen kötelezettséget kell ö, eh, ö, létrehozni a kivétel alkalmazás, és amikor technológiai akadályról beszélünk, akkor fontos, hogy akik terjesztenek olyan technológiákat, amelyek segítenek megkerülni azokat, valamilyen speciális módon kell kezelni. Látni kell, hogy mik itt a gazdasági érdekek. Hogyha nincsen gazdasági érdek, a és ez nem segíti a megkerülését a technológiának, akkor mi van? el, továbbá el kell kerülni, hogy visszás gondolatok kerüljenek bevezetése például a magánélettel kapcsolatban. Kastix asszony. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, szeretnék egy új elemet felvetni az akta vitában és a 12-es deklaráció aláírásával együtt, aláíróival együtt azt mondhatom, hogy a nagy többséget kapott a parlamentben, és meghaladta azt a minimális számot, ami aláíróktól kell. Ezt amíg az utolsó akta tárgyalási forduló előtt meg fogja kapni, és úgy gondolom, hogy ezt tárgyalási mandátumnak is tekinthet, amit az Európai Parlamenttől kap Emlékezti szeretném, hogy mik is ennek az elemei. Természetesen nem csak, hogy a parlament azt kéri, hogy legyen meg az átláthatóság, és a szövegeket kapja meg a tárgyalás folyamán, még azt megelőzően, hogy ezt a parlament ratifikálná, de kérjük azt is, hogy a tulajdonjogok szellemi tulajdonjogok ne kerüljenek harmonizálásra ebben a nemzetközi szerződésben továbbá, hogy az állampolgárok szabadságjoga, magánélete és az internet semlegessége fenntartásra kerüljön és biztosítva legyen. Köszönöm, elnök úr. Bronx úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Meg kell kérdeznünk azt, hogy az akta egyezmény mennyire jelenti a nagyvállalatok védelmét, és mennyire védi az egyszerű embereket is. A gyógyszerek esetében eh, persze hatékonyak is eh, lehetnek a hamisított gyógyszerek, de sokszor eh, veszélytelentetnek az életre. A hamisított termékeket általában véri országokban állítják elő, és a mi országunkban előállított termékek száma csökken, így munkahelyek szünetnek meg a mi országainkban. De a nagy mértékű hamisítás ellen kell fellépni, eh, biztos úr, hiszen eh, ha nem szabad, hogy az legyen az eredménye, hogy megakadályozzuk az internetről a jogos letöltéseket, vagy a hozzáférést az internethez, vagy belenézzünk az emberek közötti kommunikációba. Biztosíthatjuk azt, hogy majd később ilyen típusú rendelkezések is bekerülnek majd az egyezménybe. Zedrieska asszony egy percben. przyjmuję nagy megelégedés, megelegedettséggel üdvözlöm ezt a vitát ma itt a parlamentben az aktáról. Júriányba tett lépés ez az Európai Parlament álláspontját tükrözi, szolgálja az európai emberek érdekét. Az Európai Bizottság tájékoztatást adott a parlamentnek az egész folyamat során a tárgyalásokról, és különös hangsúlyjal a szellemi tulajdonjogot érintő kérdésekről. Remélem, hogy az Európai Bizottság a jövőben is ezt a jó gyakorlatot fogja majd folytatni, és kellő tájékoztatást ad. Az Európai Bizottság aktával folytatott eh, tárgyalásai az internet felhasználók körében nagyon sok negatív érzelmet korbácsoltak fel. Az Európai Bizottság talán még eh, jobban kellett volna, hogy tájékoztasson minket a terveiről, már kezdettől fogva, és akkor mi is tudtunk volna reagálni ezekre a eh, negatív érzelmekre, a jelzésekre, amelyek a felhasználók körében érkeztek. Lichtenberg asszony a következő egy percben. Uh, Herr Kommissar. Biztos úr, biztosított bennünket arról, hogy ez az akta szerződés pillanatilag nem módosít semmit, de igazából nem adnak lehetőséget arra nekünk, hogy mi elgondolkodjunk ezen a kérdésen, hogy saját benyomást alakítsunk ki, hogy saját jogi szakvéleményt szerezzünk be, hogy a járulékos károk Európában a polgárok jogait tekintve nem túl nagyok-e, nem nagyobbak-e annál, mint amit ön mond. Gyakorlatilag arról van szó, az ön szavára kell hagyatkoznunk, egy szóra kell hagyatkoznunk. Ha ez így van, akkor miért nincs átláthatóság? Tudom, hogy az Egyesült Államok tárgyaló partnerei követelték ezt, de az Európai Bizottság itt visszavonulót folythat nyugodt lelkiismerettel. Én azt gondolom, ez nem így van. A második pont a földrajzi eredet megjelölés. Én azért a tárgyalásoknál egyértelművé tenném, hogy ez gyakorlatilag a védjegyvédelmet jelenti Európában, és éppen ezért ezt be kéne vonni a tárgyalásokba. Még két, még két hozzászólónk van, Ellenhauser úr, először majd Engström úr egy percben. Um, could drei Punkte. Erstens natürlich Három pontról szeretnék beszélni. Először gratulálni szeretnék az írásos közlemény megfogalmazóinak. Ez most megszületett. A másik a transzparencia és a biztos úrhoz fordulok. Biztos úr, hogyan tudja nekünk megmagyarázni képviselőként, hogy út, rá vagyunk utalva egy amerikai polgári jogi mozgalomra, hogy egyáltalán megkapjuk a szöveget. Itt van nálam a szöveg. Egyébként önnek át fogom adni a szöveget, és arra kérem, hogy biztosítson engem arról, hogy hogy ez a szöveg eredeti változata. Harmadik pont, ami a szolgáltatók felelősségét illeti. Most azt kérdem öntől, harmadik pont a szolgáltatók felelőssége. Ki tudja -e zárni ön, és biztosíthat bennünket arról, hogy ezt a felelősséget esetleg nem vezetik be a hátsó kapun újra? Végezetül egy percben Engström úr. Quiet, please.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 Köszönöm szépen. Valamennyien egyetértünk abban, hogy a hamisított termékek elleni küzdelem az jó, ez jó az állampolgárnak, jó az európai üzleti életnek, a gyártóknak is. Jó, hogyha védjük a, védje, a kereskedelmi védjegyeket és a földrajzi meghatározásokat. Ez mind nagyon jó és szép. De ahogy felvetette, a, a valós élet és a célok között azért van különbség. Az internet esetében ellen az internet szolgáltatók jogos aggodalmukat fogalmazzák meg, és mások is, akik ezen a területen dolgoznak. Attól tartanak, hogy az a megállapodás adott esetben sértheti a fejlődést, az európai vállalkozásokat, és a me, ne, hogy nem valósul meg a semlegesség. Tehát biztos úr, kérem, hogy mindenképpen a hamisítás elleni részét azt vigyék tovább, de az internet fejezetet azt felejtsék el, ez lesz a mindenkinek a legjobb. Lezárom a vitát, és most a bizottság nevében, de Köcht biztos úr kap szót még öt percben. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a parlamenti képviselőknek a hozzászólásokat. Néhány héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy Tokióban lesz a végjáték, és ez a mostani tájékoztatás nagyon fontos volt számunkra, figyelembe vesszük majd, amit önök elmondtak. Először is a bizalmas kezelés kérdése és néhány szakmai, technikai jellegű kérdés az, amikre szeretnék reflektálni. A TRIPS egyezmény közegészségügyre vonatkozó részei, hogy ezt említi-e konkrétan az egyezmény, igen, annyit mond, hogy a Doha deklaráció és a TRIPS egyezmény 2001. novemberében a WTO Dohai Katari miniszteri konferencián elfogadott rendelkezés a, trip, a TRIPS közegészségügyi rendelkezése benne van a szövegben. A magánszféra sérelmével kapcsolatban. Megint csak, ha megnézzük a szöveget, itt szó szerint az szerepel benne, hogy az egyezmény egyik rendelkezése sem követeli meg azt, hogy olyan információt álljanak fel, amely sértenne bármilyen egyezményt, beleértve a magánélet szentségére vonatkozó jogszabályokat. A szövegtervezetben, amiről jelenleg folyik a vita, szerepel még az is, a digitális környezetben, a jogi érvényesítéssel kapcsolatban, hogy mindegyik fél joga kell, hogy tiszteletben tartsa a privacy, a adatvédelmi rendelkezéseket a saját jogrendjében. Átérve a gyógyszerek kérdésére, Valóban szerintem is gond van a gyógyszerekkel, nem csak az akta kontextusában, hanem azért is, mert jelenleg folynak Indiával a tárgyalások erről. Talán tudják, hogy a WTO kérésére történt ez a gyógyszerekkel kapcsolatban. Folynak a tárgyalások, és azt hiszem hamarosan meg tudunk egyezni, le tudjuk az elnök félbeszakítja a biztos urat. Képviselőtársaimat kérem arra, hogy kicsit kevésbé zajosan üljenek le. Parancsoljon biztos úr. A, ezekre a szabadalmakra nem vonatkozik az aktában a vámügyi fejezet, és tartalmaz az egyezmény egy konkrét hivatkozást a kötelező engedélyezési eljárásra, amit nagyon fontos. Végezetül még a bizalmas kezelés kérdéséről. Nincs gondunk arról, hogy átadjuk önöknek ezt a szöveget. Itt nemzeti tárgyalások zajlanak, azaz, nemzetközi tárgyalások zajlanak, azaz az összes tárgyalófélnek bele kell egyezni, hogy mit hozunk nyilvánosságra és mit nem. Ami a itt feltett konkrét kérdés illeti, hogy önöknek lesz-e lehetőségük arra, hogy megvitassák azt az egyezményt, ami majd esetleg megszületik, tehát ha megegyezünk, ha lesz egyezmény, hogy akkor önök megkaphatják és megvitathassák-e még az aláírás előtt, ez volt a kérdés, Nos, a sajtóközleményben, amit a washingtoni forduló után kiadtunk, azt olvashatják, hogy a felek nyilvánosságra hozzák a szöveget az aláírás előtt. Azt hiszem, hogy ennél explicitebb, konkrétabb módon nem, tud, nem lehetett volna fogalmazni. A vita ezennel lezárult, és most akkor a mai szavazás következik.